butit európai pénzekből fizetve. És aztán meglepődnek, hogyha Európát egyre kevésbé szeretik, nem hajlandók meghallgatni a polgárok követeléseit, nem hajlandók választ adni ezekre a törekvésekre. De folytassák csak így, ne legyen semmi önkritikájuk, igazolják magukat összeesküvés elméletekkel, és ne válaszoljanak a polgárok elvárására, eh, illetve ne védjék meg országainkat. Köszönöm. A következő hozzászóló Krasznagyepszki képviselő egy percben. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. To jest e, kolejna debata na ten sam temat. E, Köszönöm. Újra vitatkozunk ugyanerről a témáról, ez a probléma eh, újra és újra felmerül. A, meglepő, hogy az Európai Parlament eh, újra és újra átadja magát összeesküvés elméleteknek, és eh, minden olyan választásban, amelyet mainstream pártok elveszítenek, összeesküvést lát. Ehhez képest szerintem másfajta idegen beavatkozásról miatt kell alkodnunk, aggódnunk. Ehm, például Gerhard Schröder révén avatkoznak be az oroszok a német politikai rendszerbe. E, rajta keresztül látszik meg a Gazprom befolyása. De látunk más politikai pártokban is orosz e, törekvéseket, befolyást. Macront is úgy látszik, hogy befolyásolják az oroszok, legalábbis ez látszik legutóbbi Economist interjújából. Ez egy valódi probléma, amiről érdemes lenne beszélni. A következő képviselő Szászalehoz két percben. Gracias, eh, señora presidenta. Muchas felicidades, eh, señor. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, gratulálok az újraválasztásához. Igen, valóban van beavatkozás. Ez egy tény, és ez egy stratégia is. Azaz ezt megtervezik pontos céllal. A demokratikus rendszereinket el kell látni olyan eszközökkel, amelyekkel ezt ki lehet védeni. Hiszen a demokratikus rendszereinket meggyengíti a beavatkozás. Emlékeztetnék arra, hogy sokan vannak, akik a demokratikus rendszereinket gyengítik, a nacionalizmus és a populizmus. Örülhetünk annak, hogy demokratikus unióban vagyunk, egy olyan unióban, amelyben meghallgathatjuk a, a legfurcsább nézeteket is. Például azt, amit az imént hallhattunk, miszerint Merkel asszony beavatkozna az Európai Uniós ügyekbe és olyanokat is hallhattunk, miszerint Oroszország, Kína egzisztenciális kihívást jelentenek a beavatkozásuk révén. Nos, a beavatkozás nem csak a közösségi hálón jelenik meg. A tények meghamisítása azt jelenti, hogy fantomszervezetek hoznak létre. Ez mind rendkívül súlyos probléma, de mindez nem titok. vannak orosz kémek, akik jelen vannak az Európai Unió területén évek óta. Erről mindenki tud. A legutóbbi ellen eljárást is indítottak. A katalán népszavazás kontextusában. Tehát új fenyegetések jelentek meg. Nos, ami az Európai Bizottságot illeti, az Európai Bizottság a demokratikus intézmények és az alapszerződések letéteményese. Minden eszközzel azon kell, hogy legyünk, hogy ezen beavatkozás ellen felléphessünk. Mindenkinek reagálnia kell ezen fenyegetésekre. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A következő hozzászóló Picula képviselő egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy napirendre tűztük ismét ezt a témát. Annak ellenére, hogy az SND kezdeményezése az volt, hogy egy különbizottságot létrehozzanak, ezt elutasították. Minden egyes új választáskor a tagállamokban megint csak azt láthatjuk, hogy milyen komoly mértékben jelen van ez a folyamat. Legutóbb az Egyesült Királyságban a digitális platformok mindenféle ellenőrzés nélkül arra vonatkozóan, hogy igazak-e a hírek, amelyeket publikálnak, pénzt vesznek fel ezen reklámért. A polgárok ráébredtek erre a problémára, és kétharmaduk elmondta, hogy ez aggasztó számukra. De nem lehet csak arra korlátozni a fellépésünket, hogy a hamis információk terjesztését előzzük meg fontos megnézni azt is, hogy a politikai kampányokat kifinanszírozza. Ezért kérem ismét, hogy hozzunk létre egy bizottságot, amely ezen témát vizsgálja. A szabad választások az alapjai a demokratikus folyamatnak. És az EU-nak konkrét választ kell ezen problémára találnia. Gibson képviselő kap egy percet. Looking at this issue. Ha ezt a kérdést tanulmányozzuk, olyan érzésem van, mintha egy James Bond filmben a gonoszt találtam volna meg. Mindenki, egy, minden uh, információ egy ember felé mutat, Steve Bannon felé, aki megpróbálja átvenni a világot. Ezen hihetetlen terv azért hihető, mert ő volt a Cambridge Analytica mögötti személy, egy propaganda szervezet, amely a fake newshoz kapcsolódik. Azt látjuk, hogy a dark money és a dirty data kapcsán is felmerül a neve, és közben a bizonyos személyek szavazását és választását így befolyásolta. Ezzel befolyásolta a Brexit népszavazás eredményét is. Steve Bannon egy olyan ember, aki befolyásolja Farage-t, Trumpot, Boris Johnson-t, aki piszkos pénzeket önt kampányokba. Ez egy stratégiai kampány, amelyel manipulálni akar mindenkit, és nem csak az egyes választások eredményét fenyegeti, hanem a demokráciánkat, a kultúránkat és a szabadságunkat. Ezt le kell állítani. Köszönöm. Chance képviselő kap most egy percet. Thank you. Today we're debating Arról beszélünk mai napon, hogy más országok hogyan avatkoznak be a demokráciánkba és a választásainkba, és hát sajnálatos módon nálunk ez igen időszerű kérdés az Egyesült Királyságban tele vagyunk hazugságokkal és álhírekkel, úgyhogy én három tényt szeretnék közölni, és egy kérdést szeretnék feltenni. Először is az Egyesült Királyság Biztonsági Bizottsága egyértelmű bizonyítékot talált arra, hogy a június 16-i referendumon nagyon sok amerikai befolyás történt. Ezeket az adatokat nyilvánosságra is hozták. A második tény az, hogy Oroszország valóban hatékonyan befolyásolhatta a választásokat, és kapcsolatban áll azokkal az orosz személyekkel, akik Boris Johnson-t is támogatták. És a harmadik tény pedig az, hogy visszatartották ezeket az információkat, és úgy tűnt, hogy amikor Boris Johnson megpróbált elnézést kérni, akkor ezeket nyilván nem lehet elfogadni, és tudnunk kellene, hogy mi az, amit Boris Johnson annyira el akar rejteni, és hát nem is kell kifejezetten Sherlock Holmesnak lenni, hogy tudjuk, hogy mi az, amit rejteget. Lapot képviselő másfél percet kap. Köszönöm szépen. Amikor külső beavatkozásról beszélünk a választásaink kapcsán, akkor ugye folyamatosan Oroszországról beszélünk, Oroszországot vádoljuk, és elsősorban mindig Oroszországra támadunk, mint hogyha még mindig a hideg háború időszakát élnénk. A kérdésem az, hogy például Orbán Viktor kormányával mit történik, aki elvileg támadja a jogállamiságot, de gyakorlatilag csak annyit tett, hogy a migránsokkal kapcsolatos politikát nem tudja elfogadni. És mi történik Sorossal és azzal, hogy kikkel árasztja el Európát? Aztán itt van a brit kormány, itt vannak a brexites tárgyalások, amelyek, szint, amelyek mögött szintén egészen más érdekek rejlenek. És azt is szeretném megkérdezni, hogy 2015-ben kihozott létre egy olyan task force-t, amely az interneten megtalálható hamis információval foglalkozik. A hamis információ tulajdonképpen mit jelent. Lehet, hogy nem is hamis információról van szó, hanem egyszerűen olyan információról, ami az ön politikai irányvonalának nem felel meg, és ami önök szerint nem politikailag korrekt. Nem ezt ö, bélyegzik meg úgy, hogy ez hamis információ és hazugság? Köszönöm. Köszönöm. Emlékeztetném a hozzászólókat, hogy ezt tolmácsolni kell, tehát ami a beszédek tempóját illeti, kérem figyeljenek erre oda. Következő képviselő egy percben. Köszönöm szépen más országok beavatkozása európai választási folyamatokba, hogy ez most nemzeti szinten vagy nemzetek fölötti szinten történik meg, ez egyáltalán nem újdonság mindig is megpróbáltak külső hatalmak politikai érdekeket érvényesíteni az Európai Unióban. Csak hogy a technológiai előrelépés most lehetővé teszi, hogy ez nagyobb és magasabb szinten történjen, de a cél az mindig is ugyanaz volt. Nekünk pedig az a fontos, hogy a saját demokráciánkat megvédjük a külső beavatkozástól, és hogy megvédjük azokat a polgárokat, akik olyan propaganda áldozatai lehetnek, amelyek megvezetik őket. Úgyhogy meg kell állítanunk mindezt, és azt is abba kell hagynunk, hogy külső hatalmakat vádolunk a saját hibáink és saját kudarcaink miatt, mert amiről mi tehetünk, arról igenis mi tehetünk, és a probléma az, hogy az európai politikusok rosszul dolgoznak. Két percben Fitzgerald képviselő kapcsolat. Köszönöm a dezinformáció korában élünk és valóban válság van az információs ökorendszerünkben, és ez pusztít a politikai rendszerben, ami megmutatkozik választási beavatkozásokban is. 2019 első negyedéveben 2,2 milliárd Facebook hamis nevet tüntettek el Minden választásnál megjelent a fake news, a magas szintű újságírás ilyenkor nem érvényesülhet. a konszenzus nem igazság, a plegyka nem tény, a karrierek aláásása az nem rendszer szintű reform az e- európaiak elismerik a dezinformáció e- veszélyét. 83 ok az Euróbarométer szerint úgy gondolja, hogy a fake news az e, fenyegeti a demokráciánkat. Ha semmit nem teszünk, az aláássa a demokráciánk alapjait. Kell valamilyen módja annak, hogy az online hazugságokkal fellépjünk a közösségi média vad nyugatként működik. Szükség van arra, hogy jól finanszírozott kiberbiztonsági rendszereink legyenek, és fel tudjunk lépni a fake news, valamint a külföldi beavatkozás ellen a tagállamok együttműködésével ugyanis a tények ellenőrzése nélkül az törvényeink nem érnek semmit, és a polgáraink nem bízhatnak meg az intézményeinkben beleértve ezt is. Tehát mostantól kezdve tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a politikai rendszerünk magasra értékelje a tényeket és az igazságot. López Aguilar képviselő kap egy percet. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Jurova biztos asszony, Sokan ön miatt is szavaztak a kollégiumra, és komoly elvárások vannak az önök irányába. Azt szeretnénk, hogyha az európai értékeket és a demokráciát szolgálnák, ezért vagyunk felelősek, illetve ezek a területek tartoznak az ön tárcájához is. Itt most többen beszéltek arról, hogy milyen beavatkozások történtek a választásokban. Én a spanyol eseményekről beszélnék, ahol orosz kémek jelentek meg a 2159-es egység emberei. Emellett vannak megosztottságok az országon belül vannak, reakciósok vannak, szélső jobboldaliak. Nem elég az, hogy egy munkacsoportot állítunk fel. Fontos, hogy legyen egy európai hírszerző szolgálat, amely védi az európai demokráciát. Az európai értékek és demokrácia védelménél fontosabb dolog nincs köszönöm. Köszönöm. Cseh Katalin kap egy percet. Thank you. Köszönöm. A hetes cikk mögötti eljárás mögött Soros úr van, mert eh, nem fogadja el, hogy Magyarország nem fogad be pénzeket. Nem leszünk gyarmat. Ez csak néhány példa a dezinformációból, az Európai Unió szívéből. A fake news, eh, propaganda, dezinformáció eh, hogyha nem vették észre, háborúban állunk, és a tét nagy. Mi az objektív igazságért, a valóságért harcolunk, illetve a józan eszünkért is, és ráadásul vesztésre állunk. A tények és a fikció összefonódnak, fonódnak, a propaganda és a tények közti határmezők elmosódnak. A, az értékeink megvédésén múlik a demokrácia. Az EU, mint közös értékeken alapuló közösség kell, hogy legyen ennek az élharcosa. A Brexitnél már láttuk azt, hogy a dezinformáció hogyan vezet széteséshez, és nem szabad megengedni, hogy a történelem ismételje önmagát. Köszönöm. A következő Krá képviselő egy percben. Köszönöm. A Németország kommunista részében nőttem fel, és még emlékszem az iskolai könyvekre, ahol azt mondták, hogy a Radio Free Europe Berlinben a demokratikus folyamatokat próbálta, folyamatokkal próbálta a szocializmust aláásni. Nos, hogyha a jövőben nézek, akkor a különböző összeesküvési teóriákat, mikor hallom Gibson kollégától, vagy a spanyol javaslatot, hogy egy európai titkosszolgálatot hozzunk létre a vélemény szabadságával és a versennyel kapcsolatban. Nos, hölgyeim és uraim, azért választanak az emberek olyan pártokat, amelyek önöknek nem tetszenek, mert az önök politikája nem tetszik nekik, és objektív, külföldi hírforrásokból tájékozódnak, mert azt látják, hogy a nyilvános és kormány közeli vagy magánrádiókból, tévékből nem kapnak elő tájékoztatást. Ki tudná elmagyarázni a nyilvános adókon, hogy miért választották meg Trumpot, nem összeesküvés elméletben, hanem egy elmélyült elemzés révén. Ki az, aki a demokráciában hisz, gondolja az, hogy a véleményeket a, nem lehet versenyeztetni. Biztos, hogy nem szolgálattal kell megpróbálni másokat elhallgattatni. Köszönöm. Köszönöm. A következő hozzászóló Csárnecki képviselő egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, ez az első beszéde azután, hogy önt megválasztották, és megválasztották a bizottságot. Én másodjára szavaztam önre öt éven belül, és nagyon sok sikert kívánok a munkájához és az új bizottságnak. Szeretném elmondani, hogy nyíltan kell beszélni a külső beavatkozásokról, befolyásolásról. Ez nagyon komoly probléma. Ugyan nem lenne jó azok számára, akik elveszítik a választásokat, hogy a kudarcok okát ilyen külső beavatkozásokban keressék. Nem lehet csak egy oldalról megközelíteni ezt a kérdést. Ha valaki azt mondja, hogy nincsen probléma Oroszországgal, hogy csak Steve létezik, de Vladimir Vladimir Edicsal nincsen probléma, akkor az a benyomásom, hogy virtuális világban élünk. Oroszország az, amely beavatkozik. És persze nem csak Oroszország. Köszönöm. Arlukovics képviselő kap két percet. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Érdekes időket élünk, nagy kihívást jelentő időket. Egy ország destabilizálásához nem arra van most már szükség, hogy tankokat küldjünk oda, de mivel ilyen érdekes időket élünk, fel kell, hogy ismerjük, hogy milyen nagy felelősségünk van nekünk, politikusoknak. Én képzésem alapján orvos vagyok, és és azért azt gondolom, hogy nagyon jó megfelelő diagnózist felállítani. A gyermekeink jövője a mi kezünkben van, és most tőle el. Fontos tudnunk róla, hogy az EU-ban a destabilizáció nagyon nagy érdekekhez fűződik más világhatalmak részéről. Nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt. Van egy orosz úr, Gerasim Gerasimov, aki az orosz föderációnak volt ö, magas szintű beosztottja, aki a glásznyos doktrinát 7 pontban, Glasnyos Stockton után 7 pontban összefoglalta azt, hogy hogyan lehet destabilizálni egy országot. Először is szociális destabilizáció, csoportokat egymás ellen kell szítani, kettes pont. Az elit leértékelése. A jelenlegi elit helyére olyan embereket kell helyezni, akiket könnyebben lehet manipulálni. Hármas pont. Destabilizálni kell az államot és a közigazgatást. Ez nem folyik most is már az országainkban? Négyes pont. A hatalom központosítása. Európában most központosítjuk a hatalmat? Ez itt a kérdés. A történelem átírása, a történelmi hősek lecserélése és a stratégia utolsó pontja a jog destruktúrálása. Nem hatékony ez a stratégia önök szerint? Elnök, köszönöm. A következő hozzászólónk egy percben Zorinnyó képviselő. Köszönöm szépen. Demokrácia a DNS-ünkben van. Úgy gondolom, hogy mindenhol a világon példaként szolgálhatunk a demokrácia tekintetében, de most új kihívásokkal kell szembenéznünk. Egyre több olyan információt látunk, ami hamis, ami hazugság. Ráadásul virtuális harctéren kell harcolnunk, ami rendkívül nehéz, és mivel a fake news virtuális és globális, ezért nekünk is globálisan kell lecsapnunk erre. Az európai digitális agendát arra kell felhasználnunk, hogy etikusan saját értékeinket tudjuk eljuttatni mindenkihez, és nemzetközi partnereinket is erre kell ösztönöznünk. Meg kell védenünk az európai demokráciát, és minden egyes európai polgárnak katonává kell válni ebben a harcban. Tudorák, a kolléga kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Mai napon arról szeretnék beszélni, hogy mi a mi felelősségünk. A felelősségünk az, hogy feltárjuk és megtaláljuk azokat a személyeket és szervezeteket, akik beavatkoznak a demokráciánkba. Itt egy aszimmetrikus agresszióról van szó, amelynek a kiinduló pontja Oroszország az alkalmazott technológiákért felelőseket kell felkészítenünk arra, hogy megakadályozzák az ilyen jellegű beavatkozást. Az internetes platformokon megjelenített erkölcsi kódex vagy viselkedési kódex egyszerűen nem elég. Ezeknek a platformoknak átláthatóbbnak kell lenniük, és sokkal jobban felelősséget kell vállalniuk mindazért, ami megjelenik ezeken a platformokon. Komolyan kell vennünk ezeket a demokrácia elleni támadásokat, és megfelelő pénzügyi forrásokat kell előteremteni, hogy meg tudjuk védeni demokráciánkat. Köszönöm. Hát, hát, Szintén egy percben Madison képviselő kapszót. Uh, Köszönöm, uh, elnök úr. Nagyon fontos uh, témáról van szó. Az európai demokráciákba való külső beavatkozás az szuverenitás megsértése, és így is kell ezzel bánnunk. Teljesen egyértelmű, hogy a tagállamok feladata az, hogy a kiberfenyegetésekkel szemben kialakítsák a biztonságpolitikájukat, és azt eh, ténylegesen végrehajtsák. Azonban az, hogy eh, a, abba kell hagyni azt, hogy eh, a nem, nekünk nem tetsző eredményeket külső beavatkozásra fogjuk. Ez főleg a baloldalnak a szokása. Ez nem csak aláássa az európai demokráciát, hanem lebecsüli az európai szavazók intelligenciáját is. A dezinformáció széto elosztását is alábecsülik. A jobboldali pártokat szokták azzal vádolni, hogy hasznot húznak az ilyen dezinformációból. Itt érdemes hangsúlyozni, hogy minden olyan dezinformáció ellen fel kell lépni, amely eh, a területünket eléri, azokat is, amelyek a jobboldali pártokat célozzák meg. Köszönöm. Mátán. Köszönöm. Tezré Sofra képviselő kap monsieur le président dans ce débat il ne s'agit pas Köszönöm. Eh, itt nem arról van szó, hogy egy külföldi ország eh, vezetője eldönthesse, hogy mit gondol a világról. Eh, Francia Holland például azt szerette volna, hogy Hillary Clinton legyen az amerikai elnök. Macron pedig azt javasolta, nem kevés arroganciával a lengyelekkel, hogy másra szavazzanak. A célja ennek a vitának az, hogy ne tudj, nem az, hogy ne tudjanak véleményt fogalmazni a vezetők, hanem az eszközökről vitatkozunk itt. Ma egyes külföldi hatalmak megértették azt, hogy több mint fele az európaiaknak a közösségi médiáról tájékozódik, és az algoritmusoknak, a botoknak és a mesterséges intelligenciának megfelelően nagyon sok európai internet használó eh, anonim eh, híreket hiszel, eh, gyűlöletes híreket, jobb jobban hisznek nekik, mint a demokratikusan választott vezetőknek. 150 ezer orosz barát tweetet hoztak nyilvánosságra 2016-ban Angliában néhány héttel azelőtt, hogy a Brexitről szavaztak a britek, és ez destabilizálta Európát. Az Európai Bizottság, amelynek megválasztásához gratulálok, hozzon létre egy olyan programot, amelyel detektálni lehet az ilyen külföldről jövő üzeneteket, és, fel lehet, és hívja fel a népesség figyelmét figyelmét ezekre a választási kampányokban. A technológiai feltételek léteznek. Az Európai Unió szerepe az, hogy sokkal határozottabban lépjen fel és versenyezzen a saját terepükön a manipulatőrökkel nem akarunk amerikai vagy orosz érdekek digitális völgyévé válni. Arendt azt mondta, hogy a totalitarizmus azt jelenti, hogy ott már nem lehet megkülönböztetni a tényt a fikciótól. Legalább az Európai Unió reakciója legyen valós. Köszönöm. Maria Grappini kapszót. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, én gratulálok az ön újraválasztásához. Nem először beszélünk erről a témáról. 2015 óta az Európai Unió már kifejezte aggodalmát a dezinformáció és a fake news miatt. Az OECD országok felében a választásoknál megfigyeltek külső beavatkozásokat Eh, látjuk, hogy eh, kik a célpontok, látjuk, hogy eh, milyen külföldi beavatkozások történnek, nyilvánvaló manipulációt, manipulációkat látunk. El, biztos asszony, nem engedhetjük meg magunknak a szabályozás hiányát. A demokráciával az is együtt jár, hogy döntéseket kell hoznunk, konkrét döntésekre van szükség, nem lehet hagyni, hogy ezt a tagállamok egyenként eh, szabályozzák. Konkrét eh, fellépésre van szükség a fake news ellen, és azon érdekek eh, beavatkozása ellen, amely minden országban megfigyel. Köszönöm. Most von Wiese képviselő kap Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy nagymértékű külföldi beavatkozás volt a 2016-os brit népszavazáskor, az Egyesült Királyság nem volt képes be, bevezetni ö, olyan intézkedéseket, amelyek az internetes befolyásolást elleneznék. Emlékeztetnek arra, hogy az Egyesült Királyság külföldi beavatkozásnak van kitéve, egyebek mellett Vladimir Putin és Donald Trump nézéről Mindkettőnek nagy érdeke, hogy a Brexitet erősítse és az EU-t gyengítse. Sürgősen modernizálni kell a választási jogainkat, és a közösségi hálóra vonatkozó szabályokat kell bevezetni. A korábbi kormányok a kormányi jav, korábbi javaslatokkal sikerült átláthatóbbá tenni a szabályokat, de semmi sem történt valójában. Boris Johnson figyelmen kívül hagyja a demokrációnk integritását, és nem veszi figyelembe a polgárok védelmével kapcsolatos felelősségét. Miért? Mert ezen fontos kérdés kivizsgálása kényelmetlen kérdéseket vet fel arról, hogy a 2016-os brexites népszavazás legális volt-e. Ha Boris Johnsonról nem hajlandó az orosz beavatkozásról szóló jelentést publikálni, akkor meg kell tőle szabadulni, tőle, a Brexittől és a hazugságaitól, és a brit népnek fényesebb jövőt kell adni, amelyet megérdemel. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Andrew képviselő kap most szót. Annak ellenére, hogy ez a vita arról szól, hogy Oroszországról mondjunk csúnya dolgokat, elnézést, én kicsit ezzel kivétel leszek, és Törökországról fogok beszélni. Törökországnak európai ambíciói vannak, nem igazán barátiak ezek. Ciprusnál a török fellépés azt mutatja, hogy Törökország az európai teritoriális integritást nem veszi figyelembe ami a migránsokkal kapcsolatos fellépését illeti, ott is olyan hatalom fitoktatásról van szó, amit nem tudunk elfogadni. A politikai beavatkozás egyértelmű. Amikor Németország vagy Hollandia nem hajlandó a török minisztert a területén fogadni a kampány során, nos ezzel a diaszpóra nagyon megsértődött. Ez fenyegetést jelent. A legutóbbi francia választásokon 68 jelöltje volt egy iszlámista pártnak, amely a török kommunitarizmust akarja továbbfejleszteni Európában. A sajtószabadságba is bevatkoznak. Amikor Erdogán elnök az egyik magazinban azt mondja, hogy ö, valamit ö, bírált, akkor az emberei a hírlap árusokat támadták meg. A török külföldi miniszter hivatalosan elítéli a francia szenátust. Sajnos ez nem teljes lista, és mind azt mutatja, hogy ideje lenne, hogy Törökország a saját ügyeivel foglalkozzon, és ne az ottomán birodalomban higgyen, amely már több mint egy évszázada nem létezik. Erdogának nem lehet célja, hogy európai ö, császár legyen, erre kell őt emlékeztetni. Merci. Frau Be- Köszönöm. Benyomé a képviselő kap most szót. Köszönöm a szót, elnök úr van azért különbség természetesen a diktatúra és a demokráció között. A legfontosabb különbség az, hogy a demokráciában megválaszthatjuk azokat, akiket hatalomra szeretnénk juttatni. És hogyha már a szavazásról, a szavazás lehetőségéről beszélek, akkor spanyolként elég sokat el tudnék erről mondani. Baszkföldön Nagyon sokan szenvednek az, annak érdekében, hogy a jogaikat, vagy nagyon sokan szenvedtek annak érdekében, hogy a jogaikat érvényesíteni tudják. De most egy egészen más uh, helyzetről kell beszélnünk, a demokráciánkba való külső beavatkozásról. Ezeket a fenyegetéseket nagyon is komolyan kell vennünk. Tudjuk, hogy milyen hamis információ kering és keringett az Európai Unióban a brit névszavazás, vagy a franciaországi választások, vagy a 2017-es katalán események kapcsán. Tehát a stabilitásunkat, a demokráciánkat és a társadalmainkat nagyon komoly veszélyek fenyegetik. Ezek a láthatatlan veszélyek, nem éppen kézzelfogható veszélyek, de ezek nagyon komolyan legyengítenek minket, és destabilizálják a helyzetünket. De hogy mit is tehetnénk? Tulajdonképpen az egyetlen dolog, amit tehetünk, az az, hogy megvizsgáljuk, hogy hogy jutottunk el idáig, és hogy közösen lépünk föl az álhírek és a hazugságok ellen. Csak így tudjuk biztosítani azt, hogy valódi demokratikus választások lesznek. Ezen kívül tájékoztatni kell a polgárokat mindezekről a problémákról, hogy a demokratikus választások valóban demokratikusak lehessenek az Európai Unióban. Köszönöm szépen, Rafael Glucksmann kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ismét itt vagyunk, és ismét a külső beavatkozásról beszélünk a választásainkba. Angol barátaink kérték, hogy beszéljünk erről, ezelőtt pedig olasz barátaink kérték, és így tovább. Mit fogunk tenni? Nyolc éve sajnálkozunk, és nyolc éve mondjuk, hogy Putyin beavatkozik a demokráciánkba és a választásainkba, és tenni mit tettünk? Semmit. Létrehoztunk egy különleges bizottságot, aminek elvileg meg kellett volna vizsgálnia ennek a beavatkozásnak a körülményeit, és meg kellett volna akadályozni, hogy további ilyen beavatkozások lehessenek, de hát leszavazták ezt a bizottságot. Úgyhogy most megint itt vagyunk, és megint arról beszélünk, hogy milyen ez a külső beavatkozás. De lépjünk már a tettek mezeire. Lépjünk előre, tegyünk valamit annak érdekében, hogy a demokráciánkat megvédjük, úgyhogy az ellenség nem vár, hanem cselekszik. Köszönöm szépen, Naomi Long kap szót. Frau Long? Long asszony, itt van a teremben? In the middle of a UK general election... Köszönöm, a brit választási kampány eh, közepette. Oda kell figyelnünk a külföldi országok részéről érkező veszélyre, különös tekintettel a Brexit tanulságaira. Leleplezték az újságírók az Észak-Írországon keresztül érkező fekete pénzeket, annak a kampánynak az utolsó szakaszában azonban még nem ismerünk minden részletet, Nagy-Britanniában pedig nem tudjuk azt, hogy milyen mértékű az orosz beavatkozás a politikánkba, hiszen Oroszország nem hajlandó, hiszen Johnson nem hajlandó kiadni az orosz beavatkozással kapcsolatos titkosszolgálati jelentést az, ahogy a digitális eh, korban a választásainkat tartjuk, eh, célpontá tesz bennünket, eh, beleértve külföldi szereplőket is. A közösségi média cserbe hagyott bennünket. A, nem szabad a régi torzító módszereket sem elfelejteni. Észak-Írországban továbbra is fenyegetik a jelölteket, illetve leváltással ö, fenyegetik. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a demokráciánk integritását megőrizzük. Herr Stanislav Polcsák. Polcsák úr, két perc. Köszönöm. A demokráciánkba és a választásokba való beavatkozás rendkívül súlyos ezek a jelenségek egyébként már régebben is léteztek. A kérdés az, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre, vagy esetleg már el is vesztettünk néhány csatát, és itt a Brexitre gondolok. Felmerül a kérdés, hogy a demokrácia olyan fénylő példája, mint az Egyesült Királyság, hogyha az elveszít eh, egy, eh, egy csatát, akkor tényleg csak eh, páneurópai fellépéssel lehetünk sikeresek a bizottsághoz fordulva, kérdezem, hogy biztosak-e, biztosan tudják-e, hogy mekkora értékkel bír a demokrácia, ezek az értékek, és hogy amit eddig láttunk, az csak a jéghegy csúcsa. Van beavatkozás, Oroszország, Kína és egyéb szereplők részéről. Itt már esett ezekről szó. Az orosz hazugságok, a dezinformáció a társadalmak széteséséhez eh, járulnak hozzá. Én eh, itt most eh, a cseh biztonsági szolgálat jelentésére is utalnék. A csetitkos szolgálat eh, arra jutott, hogy eh, a kormány minden szintjén próbálják befolyásolni a döntéshozatalt az oroszok, eh, katonai, politikai nyomást gyakorolnak, és kihasználják a demokrácia problémáit, például a bürokratikus döntéshozatali módszereket. Én úgy gondolom, hogy az elszigetelt lépések nem elegendőek, összeurópai megoldásokra van szükség ez a feladatunk. Köszönöm, kollega. Köszönöm. Mi a különbség a közelmúltbeli beavatkozások, illetve a történelemből ismert belügyekbe való beivatkozás között. Az, hogy most már több millió embert lehet elérni fake news-zal, illetve hamis kommentárokkal, eltitkolva a valódi szerzőket, és lehetetlenné téve azt, hogy igazolják a tényeket, vagy azokat mérlegeljék. A mesterséges intelligencia forradalma korlátlan lehetőséget biztosít arra, hogy megjelenjen a deep fake. Teljesen dezorientáltak lesznek a választók, a demokráciát veszély fenyegeti, meg kell védeni magunkat. Ennek a parlamentnek külön felhatalmazása és felelőssége van ebben a viszonylatban. El kell látnunk magunkat új eszközökkel a saját magunk védelmében, illetve a szerepünk betöltése érdekében. Köszönöm. Köszönöm. Asztravicius képviselő kap most szót. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Az Európai Történelem házában a kiállítás azzal kezdődött, azzal kezdődött, Európa elrablásával kezdődik. E, úgy látom, hogy ugyanerre találtunk egy kísérletet. E, és most internet trollok ostromolnak bennünket a modern technológiának köszönhetően, még a határok átlépésére sincs szükség. Ezek a behatolók aláássák a demokratikus folyamatainkat és kompromitálják értékeinket. Közös harc kell, hogy legyen az közös jövőnkért ez ellen fellépni. Litvániában az újságírók és a civil társadalom hatékonyan akarnak fellépni az orosz dezinformáció ellen, és erősíteni akarják a társadalom ellenálló képességét. E, tavaly az előző hónapban elfogadtunk egy állásfoglalást a külföldi beavatkozás e, sok ellen. E, ideje mm, az abban foglaltakat megvalósítani. Köszönöm. Milán Cver két percet kap bolj ko smo spletno povezani večja je verjetnost da postanemo žrtev tistih ki v kibernetikai. köszönöm azt gondolom hogy e, nagyon valószínű hogy az adatokat ellopó és az infrastruktúrát, e, infrastruktúrát e, romboló eredményeket fogunk kapni. Egyre több a kiberbűnözés, és a 21. századi célok nem csak államok, hanem vállalatok, hanem a gazdasági infrastruktúra és védtelen egyének. A támadók általában nem egyedül lépnek fel. A kiberháború azt jelenti, hogy komputer szakértőket alkalmaznak. A digitális korszakban egy komputeres vírussal több kárt lehet okozni, mint egy jól szervezett katonai művelettel. Az oroszok kiberháborút indítottak az EU ellenében. Ezt elismert, felismertük, hiszen Oroszország ellenségnek tartja az EU-t a dekadens életvitele miatt. Az oroszok beavatkoztak a Brexit kampányba és az európai választásokba is. Egyértelmű adatok vannak arra vonatkozóan, hogy Putyin megpróbálta a választásokat az Egyesült Államokban is befolyásolni. De őket az EU nem aggasztja, sőt, ők időben felkészültek erre. Engem az Európai Unió jobban aggaszt. Azt gondolom, hogy le vagyunk maradva az intézményeink biztonságának garantálásában. A fenyegetések egyre bonyolultabbak és egyre nagyobb méretet öltenek. Örülök annak, hogy a bizottság elnöke von der Leyen asszony tud erről. Ma azt mondta, hogy az új kiberbiztonsági ügynökség

határozott eszközökre van szüksége és cselekednie kell ez ellen. köszönöm. köszönöm. Ijabsz képviselő kap egy percet. Um, dargais prezident kungs, dargā Jurovs kundze, uh, ja mēs gribam cīnīties pret... Jurova asszony, amikor a dezinformációról és a manipulációról beszélünk, nem elég csak törvényeket hozni. Demokratikus technológiára van szükség, olyanra, amely hatékonyabb. Olyan hatékony, mint amelyet Oroszország vagy Kína használ azért, hogy ne hagyhassuk, hogy a mi értékeinket A deepfake, amelyet mesterséges intelligenciával hoznak létre, amelyeket a demokráciánk ellenében vetnek be. Nos, ezek a mi ellenségeinknek az eszközei. Nekünk még okosabb eszközökre van szükségünk azért, hogy megvédhessük a polgárainkat ezen hazugságkampányok ellen. De nyomozásokra, vizsgálatokra is szükség van. Egyebek mellett a Horizont Európában, a Digitális Európában és Európai Védelmi Alapra van szükség. És fontos, hogy a jó médiát és a valóságot és a valós híreket támogassuk. Köszönöm, Benni fejképviselő kap Köszönöm. Súlyos beavatkozások ismétlődnek nagy gyakorisággal a, a belső ügyeinkbe, a Cambridge Analytica e, és külföldi bankok a szerepe a Front National finanszírozásában, e, vagy az osztrák szabadságpárt ügye. E, Olaszországban is kiderültek eh, különböző dolgok. Angliában eh, a Boris Johnson nem hajlandó kiadni egy jelentést, eh, amely arról szól, hogy beavatkoztak-e az orosz titkosszolgálatok a brit Brexit kampányba. Meg kell védeni a polgárokat ettől. Ez egy hibrid háború, amelynek célja, hogy destabilizálja a demokráciánkat. Szükség lenne egy külön bizottságra itt az Európai, Bizot- Európai Parlamenten belül a közelmúltban nagy többséggel szavaztunk arról, hogy további eszközökre van szükség. Kiszavazott ellene Marie Le Pen, Salvini és a Brexit párt. Mennyire furcsa? Frau Bagazar Tundua. Bagazar Tundua képviselő kapszót. Jourova. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, Szükségünk van egy külön bizottság felállítására a beavatkozások, külső beavatkozások és az álhírek tekintetében. Össze kell gyűjtenünk minden létező információt és eszközt a demokráciák védelmében. Katalóniát is érintette az orosz beavatkozás. Vannak egyértelmű információink arról, bizonyítékaink arról, hogy ez így történt. Tudjuk például, hogy orosz beavatkozásra került sor a katalán függetlenség kikiáltása előtt is. A 2017-es nyilatkozatra gondolok itt konkrétan. Tehát tudjuk, hogy volt együttműködés a katalán nacionalisták és Oroszország között. Mindez az európai demokráciát gyengíti, mindenhol Európában. Úgyhogy biztos az, hogy igenis fel kell állítani egy külön bizottságot. Köszönöm. Fajon képviselő, Tanja Fajon képviselő két szót. Hvala predsedujoči, spoštovani. Naša... Köszönöm a szót. Hölgyeim és uraim, az állásfoglalásunk alapján az Európai Unió nagyon sok hatékony intézkedést foganatosított annak érdekében, hogy más országok beavatkozását megakadályozza. Úgy gondolom, hogy ezeket a jó gyakorlatokat az új bizottságnak azonnal meg kell vizsgálnia, mint ahogy a már létező jogszabályokat is. A következő évben, csak a következő évben tíz különböző választásra kerül majd sor a különböző Európai Uniós tagállamokban, és nem engedhetjük meg, hogy bármelyikbe is Oroszország beavatkozzon. A külföldi szoftverek, infrastruktúrák és technológiák alkalmazása is kockázatokat rejt magában, így tehát a saját biztonsági rendszereinket és a saját internetes szoftver struktúráinkat kell majd használnunk. Hogyha szeretnénk fellépni a külső beavatkozás ellen, akkor komoly tájékoz, tájékoztató kampányokat kell elindítanunk, és mindenkit meg kell tanulnunk az ezzel kapcsolatos, meg kell tanítanunk az ezzel kapcsolatos kockázatokra. Köszönöm szépen, Simecska képviselő. Köszönöm, szlovákul tartom a beszédet. Nem gondolom, hogy beszélni kell arról, hogy a demokratikus folyamathoz hozzátartozik a demokratikus választás, a külföldi beavatkozás pedig megkérdőjelezheti a kormánynak a legitimitását, illetve az általa azután hozott döntéseket. Itt nem is csak az internetes manipulációról van szó, hanem a pártfinanszírozásról, illetve a kampányfinanszírozásról is. Ismerünk eseteket Európából, a brit népszavazást vagy nemzeti választásokat. Nekünk a létező eszközöket kell korai figyelmeztető rendszereket kell megerősítenünk, a kiberbiztonságba kell pénzeket fektetni, azért, hogy azok az értékek, amelyeket védeni szeretnénk, ne sérüljenek. Együtt kell lépnünk, mert az egyik országban elkövetett támadás demokratikus választások ellen az egész EU elleni támadásnak minősül. Köszönöm. Majorino kollega. Grazie, Presidente. Viviamo oggi. Köszönöm, elnök úr. Demokráciában élünk Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ez szükséges ahhoz, hogy a jólétet, illetve a biztonságot, jogállamiságot biztosítsuk. A demokráciák törékenyek a dezinformációs kampány a közösségi médiában, illetve a finanszírozási módok külső aggodalomra okot adó beavatkozásnak minősülnek, ezek növekednek és egyre súlyosabbá válnak. Olyan beavatkozásokról van szó, amelyek egy egyszerű cél célt szolgálnak, eh, le akarják rombolni Európát. Nekünk eh, lépnünk kell. Eh, nézzük például az olasz belügyminiszter teljes viselkedését, akinek még nem volt meg a politikai bátorsága, hogy válaszoljon az orosz kötődéssel kapcsolatos vádakra, amelyeket tisztáznia kellene. Okay. Köszönöm. Andrei Kovárik kap most szót. Uh, Köszönöm, elnök. Alelnök asszony, először is gratulálok önnek az új feladatához. A demokrácia törékony, törékeny dolog, ezt eh, egyesek jobban tudjuk, mint mások. 30. évfordulóját ünnepeltük a bársonyos forradalomnak, ez emlékeztetett bennünket a törékenységre. Oda kell figyelnünk a külső beavatkozásokra, ezek aláássák a szabad választásokat, ami demokráciánk alapja. Oda kell figyelnünk arra is, hogy külső felek belülről próbálják alálásni az országainkat. Az ellenálló képességünket kell javítani és fellépni a választási beavatkozások ellen. Az eszközök kialakításánál azonban oda kell figyelni, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk. A hatóságok önmagukban nem tudnak dolgozni. Az online környezet kiváló terepet ad a külső beavatkozásra. Nekünk megvannak az eszközeink, hogy dezinformáció ellen fellépjünk. Fel kell lépnünk azért, hogy növekedjen a bizalom a kormány iránt, a média iránt, illetve az online közösségi eszközök iránt. Thank you Köszönöm. A vita végén az újraválasztott biztosasszonynak szeretnék gratulálni. Jurova biztosasszony, megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. A gratulációk, amiket kaptam, azt mutatják, hogy önök mennyire mennyi, mennyi, mekkora felelősséget várnak el tőlem. Ez a vita is azt mutatta, hogy itt most egy egzisztenciálisan fontos politikai témáról van szó. Körülvesznek bennünket olyan nemzetközi szereplők, amelyeknek a doktrinája az, hogy minél rosszabb Európának, annál jobb nekik. Ezt ha százszor elismételik online, akkor az szinte igazságként hat. Ezt ismerjük a múltból, különösen a volt kommunista országokban, ahol én életem felét töltöttem, ahol az agyunkat mosták a napi propagandával, a Kreml adagolta ezt a propagandát, ezért is vagyok annyira boldog, hogy én foglalkozhatok ezzel a kérdéssel, az orosz propagandával, amit terjesztenek Európában. Nem lehet csak külső szereplőkre mutogatni nekünk megvannak. Az EU-n belül is a fake news termelőink, csak tudjunk arról, hogy kik állnak velünk szemben. Levonjuk a múltbéli események tanulságait, említette közelmúltbeli választásokat, valóban elemezzük az eredményeket és kimondjuk azt, hogy nem leszünk passzívak, folytatjuk azt, amit elkezdtünk, a dezinformáció elleni cselekvési tervet frissíteni fogjuk, és frissíteni fogjuk azokat a terveinket, amelyek révén meg akarjuk őrizni a választások tisztaságát, a választási hálózatokat. Együtt fogunk működni ezekkel a platformokkal, hogyha aláírják a dezinformáció elleni eh, magatartási kódexet, gyakorlatot. Eh, látjuk, hogy vannak bizonyos rések, hiányosságok, az illegális tartalom ellen továbbra is fel fogunk lépni. Van illegális tartalom, ez egy, ennek egy része büntető jogilag is megfogható a terrorista tartalomra, a gyermekpornográfiára, illetve a gyűlöletbeszédre gondolok. Ezek is terjednek az interneten. Az én doktrinám az az, hogy ami offline tilos, az online is tilos kell, hogy legyen és a bűncselekményt a büntetés kell, hogy kövesse az online világban is, az se válhat a törvények felett. E, számos vitám volt a gyűjtészségekkel, illetve rendőrségekkel, e, de szerintem az a feladatuk, hogy utána menjenek ezeknek az ügyeknek, felderítsék azokat, hiszen nyilvánvalóan illegális online tartalomról van szó. A dezinformáció problémásabb, ugyanis ott nem lehet azt mondani, hogy illegális tartalomról van szó. A hazugság mindig is létezett a hazugság az nem tilalmazott a büntető jog által. Ez a jogi felfogásunk. De el kell ismerni azt, hogy az ilyen jellegű hazudozás, dezinformáció is elég veszélyes tud lenni. Fel kell lépnünk a dezinformáció ellen, fel kell lépnünk a hibrid fenyegetések ellen ugyanis ez érinti a biztonságunkat is. Definiálni kell a dezinformációt, erre koncentráljuk most a figyelmünket. Olyan információról van szó, ami igazolhatóan félrevezető vagy hamis, és amelyet gazdasági haszonért terjesztenek, vagy azért, hogy a közvéleményt megtévesszék, és ezzel közérdek sérelmét okozzák. Tehát az igazolhatóság fontos, nem a véleményt akarjuk elnyomni, a hazugságok ellen akarunk fellépni, mégpedig az igazolt hazugságok, a bizonyított hazugságok ellen, és itt valós információval lehet